Good morning everybody, if I could bring the Jó reggelt kívánok mindenkinek. Akkor kezdjük az ülést, és kezdeném az elnök közleményeivel, az el, előadók kijelölésével, amelyel a tegnapi koordinátori ülésen foglalkoztunk. Nomination of rapporteurs on the main legislative Nézzük először is a főbb jogalkotó jelentéseket és előadóikat. az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozóan a néppárt kapta a 1192 69-es rendelet hatályon kívüli helyezése, a vasútra vonatkozóan a GUE kapta, A vasúti ügynökségre vonatkozó javaslat, amely a 881 per 2004-es rendeletet helyezi hatályon kívül a konzervatív frakció, a 1370 per 2007-es rendelet módosítása, a vasúti utasszállítás, a néppárté, 34-20-as irányelv módosítása az egységes európai vasúti térség és az infrastruktúra, megint csak a konzervatív frakcióé. Az Európai Unió vasúti rendszerének hálózatának interoperabilitása és erre vonatkozó irányelv javaslat ALDE a vasút biztonsága és erre vonatkozó irányelv javaslat a zöldeké, nem jogalkotói jelentések. A képtelni megállapodás ratifikálása, aláírása vonatkozásában végrehajtási eljárások, jegyzőkönyv, a halászhajók vonatkozásában ALDE a bizottsági munkadokumentum a 1999 per 62-es irányelv vonatkozásában nem történt semmi, ez bizottsági munkadokumentum. Nézzük a véleményeket. Bizottsági ö, kommunikáció a Gazdasági Szociális Bizottság számára a 2020-as vállalkozási akcióprogram nem tettünk semmit, közös környezetvédelmi információs rendszerek. Itt sem történt semmi. CARS 2020 akcióprogram a versenyképes fenntartható gépjárműipar Európában a ö, konzervatívok készítik a véleményt. 2014-es költségvetés prioritások a hármas fejezet bizottság a zöldek lesznek az előadói e, a normális költségvetési rotációs rendszer keretén belül. A koordinátorok azt ajánlják, hogy a tiszta üzemanyagok vonatkozásában a negyedik vasúti csomag kapcsán készült bizottsági kommunikáció témájában ne legyen semmi, és a többivel kapcsolatban sem, ami a vasútra vonatkozik. Mini meghallgatás kabotásról, sok résztvevővel meghallgatást akartunk szervezni a bizottsági javaslat előtt. Ezt a két tanulmány együtt szervezzük meg az EU közúti kabotásával kapcsolatban, illetve az egyéb kapcsolódó témákkal. Komitológia, a január 28-ai és a február 5-ei hírlevél kapcsán tudomásul vettük a tartalmát, a március 7-i ülést az egyéb pontok között töröltük, a március 18-19-e ülésen, tehát a március 7-i ülés helyett, amelyet töröltünk, a napi rendi pontokat március 18-19-én fogjuk megvitatni. szárazföldi ö, áru mozgatás, a plenáris módosítóival kapcsolatban azt javaslom, hogy ne engedélyezzük a javasolt intézkedést. Nos, ennyi történt a koordinátori ülésen, és ennyit szerettem volna elmondani az elnöki közlemények keretén belül. Mindenki egyetért? Köszönöm szépen. I shall now move on to the next item on the agenda, which is the... Következik a napi rendünk következő pontja. A légi közlekedés, vonatkozásában. Bocsánat, egy pillanat, csak mindjárt megszerzem itt a teámat, és folytatom. Straight through. Thank you. Ah, oui, oui. Madame Verac, she has I have to check to see if the system is correct. Can we check whether the system's working? The vote. Ellenőrizzük hogy működik-e a szavazórendszer, úgyhogy megnyitom a szavazást ellenőrzés céljából. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Örömmel jelentem, hogy a néppártnál nincsenek túl sokan. Ez pedig újdonság. Nincs túl sok szavazat a néppártnak, mindenki rendben van. It's not bad in four years. We will, um, <laughs> we will... Jó, akkor kezdjük. Tudom, hogy majd lesz eh, diver a kasszonytól egy szóbeli módosító a későbbiekben. Dieter, ah, bocsánat, nincs meg a szavazókártyám. Szívesen beleszámolom a szavazatát, csak akkor, hogyha nem lesz ezzel több a néppárté. Kezdjük a hatossal, eh, Wills-féle módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as Koch Gáler féle mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 21-es, Foster és többiek mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást, Has everybody voted? Yes. Mindenki szavazott? Kokor, mellette van, jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes cikk első bekezdés, 24-es módosító, és a 16-ost is most kell elbírálnunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Növerek asszony van egy szóbeli módosítója, amit most szeretne beterjeszteni. Köszönöm elnök úr a szót. Valaki tiltakozott, de sajnos nem halljuk, hogy ki nincs bekapcsolva a mikrofon. De először szeretnék meghallgatni a szóbeli módosítást, nem? Mielőtt tiltakoznánk. Ez nem elég jó kifogás. Tessék, Krisztin, olvassa fel, de már is ö, tiltakoznak ellene, úgyhogy akkor mégis fel akarod olvasni? Jó, és aztán majd feljegyezzük a tiltakozást. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ahogy már tegnap este is jeleztem, szeretnék beadni egy módosító indítványt, szóbeli módosító indítványt a tegnap délután tárgyalt témához, mert szerintem elfogadhatatlan, hogy azokat büntessük, akik tiszteletbe tartották a szabályokat. Megváltoztatjuk ugyan a szabályokat, de miért ők fizessék ezért mindenféle többletköltségét. Tehát vannak olyan cégek, amelyek már elérték a nemzetközi kvótát, és Egyben az évben szeretnék azonban a megmaradókat felhasználni itt. Nagyon sokan a harmadik országokra utaltak, és ezért a következő megegyezést javasolnám, remélem konszenzust érünk el. 2013-ig legyünk szigorúak, és hogyha nem sikerül további megállapodást kötni ezen járatok vonatkozásában, akkor tegyük lehetővé a cégeinknek, hogy ezeket a kvótákat felhasználják, és ne vesszenek el. Ha ezt a módosító indítványt, ezt a kompromisszumot elfogadják, akkor nyilván én a két módosítomat visszavonom. Köszönöm szépen. Thank you very much. Do you still hold your... Uh, Köszönöm szépen. Még mindig tiltakozik? Jó, van egy tiltakozás úgyhogy ezt fel kell jegyeznem. Akkor nézzük az eredeti 25-öst és 15-öst együtt mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük ezt a két módosítóindítványt indítványt együtt. Mindenki szavazott? closed, Mr. Lezárom a szavazást, Cox úr mellette van, elfogadtuk ezt a kettőt. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük a Lichtenberg féle 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes részenként szavazunk. Első rész. Az egész szöveg az only szó nélkül, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Aztán a második rész az only szóval együtt, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottunk, 12-es ókafogyottá válik, a 21-es és a 23-as miatt, úgyhogy jön a 13-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Kokszor mellette van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. As everybody vote. Mindenki szavazott? Kokkor. Kokszor mellette van. 34 in favor, one against six. 34 igennel, egy nemmel, hat tartózkodással elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. So, next item on the agenda is... Is he here? Yeah, ah, Mrs. Drew, sorry. Mrs. Drew. Gracias, Brian. Okay, yeah. Mi apellido es Gardiazabal, Rubí. Köszönöm szépen. A vezetéknevem a Gardiazabal, a Rubia pedig a második vezetéknevem. Ugye Spanyolországban, mint köztudott, a szülők vezetéknevét is fölveszik a gyerekek. De mindegy, nehéz tehát ki bogozni a spanyol neveket. Gardiazabal el a vezetéknév tehát. Ez zavart össze, mondja az elnök. Ráadásul ugye a Rubiát könnyebb is kimondani, mint a Gardia Szabát, úgyhogy ezért sokan inkább a második vezetéknevemet használják. Nos, tehát, ahogy mondtad, a rendelet tervezettel kapcsolatos javaslatot mutatjuk be. Ez határozza majd meg a széndiokszid kibocsátások normáit az imént említett cél kitűzése érdekében. 95 g széndiokszid kibocsátás egyébként a megcélzott határérték. Ezt a célt igyekszünk megerősíteni a bizottság javaslata értelmében. Volt erről már egy előzetes megállapodás is. A jelenleg elérhető adatok ismeretében azt mondhatjuk, hogy ez egy ambiciózus, de elérhető cél, ez a 95 g széndiokszid 2020-ra. 20 módosító érkezett be a rendelet tervezethez. Azt gondolom, hogy ezeket a módosítókat négy csoportra lehet osztani. Az első az a 2020 utáni célokra vonatkozik. Igen komoly vita volt azzal kapcsolatosan, hogy a rendeletben szerepeljenek-e egyáltalán 2020 utáni időszakra vonatkozó célok. Vannak mellette és ellene is érvek. Azt gondolom, hogy mindegyiket érdemes megfontolni, van igazság minden érvben, hiszen jelenleg nem áll rendelkezésre elégséges információ arról, hogy mit érdemes akkor tenni, meg nem is tudjuk, hogy hogyan fejlődnek a technológiák addig, az ellenőrzési és mérési normákat is módosítjuk a széndiokszid kibocsátások tekintetében, de ezzel együtt azt gondolom, hogy fontos kitűzni, ha nem is egy konkrét cél, de valamilyen irányt, amerre az autóiparnak haladnia kell 2020 után is. Ugyanis, hogyha ilyen célt egyáltalán nem tűzünk ki most, Ugye hát nyilvánvaló, hogy egy autó megtervezése, legyártása nem már a holnapra zajlik, elég hosszú idő kell hozzá, összetett technológiák ezek, úgyhogy bizonyos idő azért kell ahhoz, hogy az előkészítést végre tudják hajtani a gyárak, ez akár 7-8 év is lehet. Tehát, hogyha nem jelöljük ki az utat 2020 utánra, és nem sikerül megállapodnunk, akkor 2020-ban nem lesznek majd széndiokszid kibocsátási célszámok, úgyhogy <clears throat> fontos, hogy kijelöljük a jövőbeli utat. Többféle lehetőség áll előttünk, de 2025-re 65 és 75 gram közé kellene leszorítani véleményem szerint a széndiokszid kibocsátást. Ez lenne talán tehát a az észszerű cél a 65 és 75 közötti tartományban valahol. A következő kategória az úgynevezett szuperkreditek, tehát a tovább a többlet kibocsátási egységek témája. Az autóiparban ezeket az extra kibocsátási egységeket azok a márkák, azok a cégek kapják, amelyek igen alacsony Mm, kibocsátású autókat gyártanak 2020 és 2023 között. Azt gondolom, hogy ez jó javaslat, hiszen érdemes valóban jutalmazni azokat az autóipari cégeket, amelyek eh, komoly eh, erőfeszítést eh, fordítanak a széndiokszid kibocsátás csökkentésére és a technológia fejlesztésére. Van viszont egy alternatív javaslat is, ez arról szól, hogy ne az iparágat támogassuk, ne nekik adjunk ösztönzőket, hanem inkább büntessük azokat, akik nem teljesítenek jól. Nem magát az ipart, az autóipart kellene büntetni ez szerint a javaslat szerint, hanem az európai szektort kell versenyben tartani, úgymond más kontinensek, például Amerika autóiparával, ott ezt a büntetési rendszert alkalmazzák. Az Egyesült Államokban a 35 g-os küszöb alá le kell szorítani az autógyáraknak az autók egy bizonyos részét, egy bizonyos arányát, és hogyha ezt nem, tenik, nem teszik meg, akkor ugye büntetik őket. A dolognak ugye az a veszélye, hogy elköltözik a, az országból, illetve kontinensről az autóipar, hát ezt Európában semmiképpen sem szeretnénk. Aztán a módosító következő nagy csoportja az a tömeg, illetve alapterület alapú mérések közötti vitáról szól, különböző vonatkoztatási rendszerek lehetségesek. Mindenesetre azt gondoljuk, hogy a jövőben az a szerencsésebb, hogyha az autó alapterületét vesszük figyelembe. Ugyanis, hát ha nem így teszünk, akkor az autógyárak dönthetnek, hogy a tömeg vagy az alapterület alapján számoljanak, és hát egy ilyen átmeneti időszakban fokozatosan átállhatunk az alapterület alapú mérésekre, hiszen jelenleg a tömeg alapján számoljuk a kibocsátást. Azután voltak olyan módosítók, amelyek a mért, tehát a hivatalosan mért szindioxid kibocsátási adatok és a gyakorlatban jelentkező kibocsátási adatok közötti különbségről szólnak, hiszen a széndiokszid kibocsátás csökkentések egy része az nem valós fejlesztéseken, nem az autók valós javításán alapul, hanem hát annak köszönhető, hogy ügyeskednek az autógyártók, és aztán ezért némileg megtévesztő adatokat olvashatunk a hivatalos listákban, és hát gyakran ezért aztán a gyakorlatban a valós széndiokszid kibocsátás az sokkal magasabb, mint amit a gyár megadott. Ezért aztán természetesen nem is érjük el a valós széndiokszid kibocsátás csökkentési célokat. Jó néhány módosító ezzel kapcsolatos, azt igyekeznek elérni a módosítók szerzői, hogy jobban tükrözzék a valóságot a hivatalosan megadott kibocsátási adatok. Az új eh, cycle testet eh, igyekeznek ezzel módosítani. Még van némi időnk arra, hogy ezt kialakítsuk, és lehetőséget nyújt ez a dolog arra, hogy valósabb számadatokat kapjunk a gépjárművek széndiokszid kibocsátásáról a méréseknek köszönhetően. Nos, további részletekben nem is mennék bele, arra szeretnék csak mindenkit emlékeztetni, hogy módosítókat jövő keddig lehet leadni, úgyhogy még azért van idő dolgozni a véleményen. Természetesen, amint megkaptam az összes módosítót, igyekszem kompromisszumos módosítókat kialakítani, annak érdekében, hogy minél szélesebb többség álljon majd a vélemény mögött. Köszönöm. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord euh, féliciter. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék euh, az előadónak a végzett munkához. Nagyon örülök például, hogy euh, bevezetése került a, a lábnyom kérdése, ez nagyon jó út, illetve az a tény, hogy progresszíve került ez bevezetése, ez is nagyon fontos a jövőt illetően. Ezen kívül a gyártókra vonatkozó tesztek szempontjából is nagyon jó megoldást talált, hogy rámutassunk a problémákra. Elnök úr, azért két megjegyzésem lenne. Az első, bár nem akarok visszatérni arról, arra, hogy a 2025-ös célok mik, de el kell mondanunk azt, hogy azért érdeklődnünk kell a 2025-ben bekövetkező dolgok iránt. Nagyon fontos a számok felvetése, de azért eléggé komplikált is, mert nyilván el kell mondanunk azt, hogy tényleg meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi lesz, és esetleg a számokat meg kell vitatnunk. Végül pedig módosítókat is fogok ebben a témában benyújtani, a gépkocsi gyártók közötti egyensúly elbillenésről 2006 volt az eredeti év, pedig 2009 lenne az az év, amelynek a számait föl kéne használni erre a könnyű gépjárművek esetében azért, hogy ezt a számot is felhasználjuk a számítások során, ugyanis semmi értelme annak, hogy már nem aktuális számokkal számoljunk. És szeretném, hogyha jobban odafigyelnénk a jövőben az elévülés évére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Foster asszony következik. Köszönöm elnök óra szót, köszönet az előadónak a munkáért. Azt hiszem, önmagáért beszél, hogy elő kell, előre kell lépnünk, és egyre kell csökkentenünk a szennyezés hatását, a zajt és az egyéb problémákat, amiket a gépkocsik okoznak. Az eddigi munka konstruktívnak jellemezhető, üdvözlöm az eddigieket, főleg az Envi részéről, ahol is a nagyon kis gyártókat kizárták, ez pedig ők nagyon fontosak azt hiszem, ez egy fontos dolog. Ami az itteni előadónkat illeti, illetve a mi véleményünket a közlekedési bizottságban, úgy gondolom, hogy abban is egyet tudunk érteni, hogy mi a 2020-as cél. Úgy gondoljuk, hogy ez nem föltétlenül szükséges, ugyanis már létező célokról van szó, nem pedig újak megállapításáról, legalábbis én úgy tudom. Aztán egyes beadott módosító indítványok kapcsán, ami a lábnyomértéket illeti. Úgy gondolom, hogy itt is vannak aggájaink, hogy most változtassunk rajta. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyes módosító indítványokat könnyen lehet támogatni, egyértelműek, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nálunk is vannak nagy gépkocsigyártók, és ami engem illet, én nem támogatok semmi olyasmit, amely az Egyesült Királyság gépkocsi gyártását akadályozná, hiszen nehéz időknek néznek elébe, és szerintem reális célokat kell megállapítanunk, és nekem is ez a szándékom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Stemberger asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az igen kemény, nehéz munkájáért, és Richtenberg kolléga felszólalása kapcsán jutott eszembe, hogy érdemes valamit elmondani. Amikor tudományos tényekről hallok, és ráadásul azt mondják még emellé, hogy ha most nem cselekszünk, akkor majd ebben vagy abban az évben a gyerekeinknek nem lesz hol élni, akkor mindig felébred bennem a gyanú. Nincs kifogásom az ellen, hogy az autóipart rákényszerítsük a teljesítménye javítására, és um, az autó gazdaság, illetve környezetvédelmi tulajdonságait javítsuk, de a dolgot racionálisan kell csinálni. Nem érzelmileg közelítem meg a dolgot, szeretnék racionális lenni, és azt gondolom, hogy az lenne a racionális megoldás, hogyha két évet még várnánk, és akkor um, vizsgálnánk meg a 2020 utáni célokat, ugyanis most még túl korán van ezzel foglalkozni. Még nem állnak rendelkezésre az információk, és én hát ebből a megközelítésből nézem ezeket a módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hocsen úr a Klímaváltozási Főigazgatóságra, a bizottság színeiben. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a véleménytervezetet az előadónak. Szeretnék reagálni az előadó által említett négy kérdésre. Először is a teszt ciklus kapcsán egyetért a bizottság azzal, hogy a fogyasztóknak pontosabb információkat kell kapniuk, és együttműködünk a nemzetközi partnerekkel, illetve az iparággal. Igyekszünk kidolgozni egy új teszt rendszert, egy teszt eljárást, ami a tervek szerint 2014-ben törvényerőre emelkedik az Európai Unióban. Ennek a keretében igyekszünk javítani, pontosítani az eljárásokat, amiknek megfelelően pontosabb adataink lesznek majd az autók széndiokszid kibocsátásáról. Aztán az extra kibocsátási egységek kapcsán Nos, hát a munkánk során kiderült, hogy igen nehéz ösztönzőket nyújtani az ultra kis kibocsátású autók gyártására, anélkül, hogy a rendelet egyéb céljait veszélybe sodornánk. Elismerjük, hogy a javasolt alternatív megoldásnak van előnye, technológiailag semleges, illetve ösztönzőt nyújt a gyártók számára arra, hogy ambiciózus eladásokat valósítsanak meg. Készítettünk is egy nem hivatalos dokumentumot, amely azt elemzi, hogy a különböző megoldásoknak, a különböző rendszereknek milyen a hatása, és ennek a javaslatnak lényegesen kisebb a hatása, mint az extra egységes rendszernek, ahol magas multiplikátorokat alkalmaznak. Aztán, hogy a tömeg vagy az alapterület tényezőt vegyük figyelembe, nos, azt gondolom, hogy egyelőre nem egyértelmű, hogy melyik a jobb, melyik a szerencsésebb, bár egyébként a hatásvizsgálat arra mutat, hogy az alapterület alkalmazása egy kicsit talán olcsóbban vezet széndiokszid kibocsátás csökkentésekhez, de hát ezt még meg kell vizsgálni a gyártókkal együtt. Bizonyos kihívásokat jelenten az, hogyha kettős rendszert vezetnénk be, már most is vannak nehézségek a tagállamok által bejelentett adatokkal kapcsolatosan. Aztán a 2020 után, illetve esetleges későbbi jövőbeli célokkal kapcsolatban Nos, meglehetősen ambiciózus éves csökkentést feltételez az a tartomány, amit javasoltak. Ez nagyobb csökkenés, mint amit a közelmúltban láthattunk. Minden esetre az elemzéseink azt mutatják, hogy többé-kevésbé ez elérhető a jelenlegi technológiával, bár hát igen sok hibrid autógyártására lenne szüksége ahhoz, hogy ezt elérjük. Mindenesetre hát ezen dolgoznak sok tagállamban, úgyhogy talán nem lehetetlen. A bizottság minden esetre elemzést készít arról, hogy egy közepes méretű autó esetében elérhető-e a 70 g közeli kibocsátás. Arra jutottunk, hogy ez többé-kevésbé semleges a, mm, a költséghaszon tekintetében. Como habéis visto, eh, hay diferentes posturas eh, dependiendo. Nos, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az a 2020 utáni kérd, célok témája. Ezekkel kapcsolatban van talán a legnagyobb vita. Több felszólaló beszélt arról, hogy mi a racionális, meg milyen egyensúlyt kell megtalálni a széndiokszid kibocsátású csökkentésére. Természetesen mindenki a csökkentés mellett áll, Azonban hát nem mindegy, hogy ezt hogyan igyekszünk megvalósítani, és ennek milyen hatása lesz az európai autóiparra. Azt gondolom, hogy ez a 65 és 75 gram közötti tartomány lehet talán a legszerencsésebb. Sokszor mondják, hogy egy-egy grammon vitatkozunk, de hát itt egy 10 grammos tartományt adtunk meg, éppen azért egy ilyen viszonylag tág tartományjal dolgozunk, mert nem tudjuk pontosan, hogy mi fog 2020 után történni elég széles, tehát ez a tartomány, ez a 10 g-os tartomány, és azt gondolom, hogy lehetővé teszi, hogy ezzel csupán a hozzávetőleges irányt jelöljük ki, és motiváljuk az autóipart arra, hogy e felé haladjon. Végül is ugye nekik kell ezen a területen végrehajtani a módosításokat, nekik kell javítani az autók teljesítményét, hogy csökkenjenek a szindioxid kibocsátások. Minden esetre az is igaz, hogy az adatok nem állnak rendelkezésre, és logikus lenne kivárni az információk hiányában, de hát nem mindegy, hogy mennyit várunk. Ahogy a magyarázat elején mondtam, hogyha 2018-ra még mindig nincsen biztos információ, és nincsenek célok 2025-re, akkor az iparágnak, az autógyártóknak nem lesz lehetősége ezeket a célokat teljesíteni, hiszen hát 7-8 év kell az autó kifejlesztésére, és a teherautó kifejlesztésére meg közel 10. Ezért tágtartományt jelöltünk tehát ki, azzal együtt, hogy valóban ambiciózus a 2020-ra tervezett cél. Hogyha egy-két-három éven belül az autóipar megállapodik új célokról, esetleg a széndiokszid kibocsátások mérésének új méréséről, és ugye leváltják ezt a rendeletet új rendeletekkel, amelyeknek a tervezésén dolgozik a bizottság, de hát ezek természetesen majd a parlament elé is kerülnek. Tehát óvatosnak kell lennünk ebben a helyzetben. Hogyha esetleg nem szeretik megállapodás, akkor legalább legyen egy parlamenti javaslat, legyen egy kijelölt út. Az autógyáraknak, a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak kell megállapodnia új 2025-re vonatkozó célokról, hogyha ez nem sikerül, akkor ugye eltűnik a dolog akkor semmi nem történik. Azt gondolom, hogy gondolunk kell arra az esetre, hogyha nem születik ilyen úgymond széleskörű megállapodás az érintett intézmények között, és hát természetesen közben dolgozni kell a kompromisszumokon annak érdekében, hogy minél nagyobb többség alakuljon ki a dolog mellett. Köszönöm szépen. Nos, a módosítók határideje február 26-a, egy hét múlva. A közlekedési bizottságban március 26-án lesz szavazás, a Környezetvédelmi Bizottság pedig várhatóan majd 2000 illetve április 24-én szavaz, aztán majd májusra kerül a végszavazás, de minden esetre nálunk a módosítók határideje 26-a, március 26-a a szavazás időpontja. Tehát most akkor lépjünk is tovább a következő kérdésre, amit hát zárt körülön szervezünk, úgyhogy megkérem a nagyközönség tagjait, hogy fellegyenek ki a teremből, és az előadókat pedig kérem, hogy fellegyenek ide a fő asztalhoz. Tehát kérem, hogy az úgymond látogatókat, a nagyközönség tagjait kérem, hogy hagyják el a termet.